Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégáim, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, mivel nem sokára elkezdjük a szavazást, és kezdjük azzal, hogy a, tize, a hetes napirendi pontról tartunk szavazást, a Luluk CF-ről. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és mielőtt még elkezdjük a szavazást, megadom a jelentéstevőnek a szót. Egy utolsó pillanatban tett változtatásról számol be. Thank you very much, sir, and I would like to thank all the... Köszönöm szépen, és köszönettel tartozom minden kollégának, ahhoz, hogy a komfortzónájukból kiléptek, és megpróbáltunk kompromisszumot kialakítani. Végül is öt különböző frakció véleményét sikerült összeboronálni. Szeretnék tehát köszönetet mondani mindenkinek a közös munkáért, és valóban azt gondolom, hogy ez volt a lehető legjobb módsza, munkamódszer, és ezzel szolgáljuk leginkább az európai állampolgárokat tehát köszönettel tartozom az együttműködésért. Kriton Arzenis. Köszönöm szépen, Kriton Arzenis. Akkor tehát eh, van egy kis változtatás, eh, még egy pár frakció belépett a kompromisszumok, eh, kompromisszumok körébe, és hát ezt figyelembe kell tehát akkor vennünk a szavazásnál. Tehát az első konzolidált mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140-est visszavonták, tehát a második konszolidált mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor megint ugrunk egy nagyot. Harmadik konszolidált módosító Schnellert asszony szeretne hozzászólni. Úr. Ehhez a ponthoz is beterjesztettem módosítókat. Ezek a módosítók a konszolidált módosítóba befoglaltattak, de itt ellentmondás van azzal, amit én beterjesztettem, és azzal, ami itt ö, szerepel. Tehát nyilván már nem lehet semmit megvás, megváltoztatni, de a jó lenne, hogyha erről külön lehetne szavazni, mert e a konszolidáltaknak ellentmond az én módosítom. Elnök, tehát az EPP aláírta ezt a konszolidált módosítót, és ezek, ezért ezen most már nem lehet megváltoztatni semmit, úgyhogy talán az EPP munkacsoportba kellene, ezt, csoporttal kellene ezt megvitatni, hogy a jövőben ne forduljon elő. Jó, tehát akkor a hármas számú módosító, indít, konszolidált módosítóról van szó mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Megint ugrunk egy nagyot. Nálam a 11. oldalon van a következő konszolidált, mégpedig a négyes. Mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Akkor az Agri 23-asról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, el, elutasítottuk. 24-es mellette. Le kell ellenőriznünk a 23-as elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Die Grünen haben... A zöldek egyet több szavazatot nyomtak meg. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, 18-an mellette, 23-an ellene, elutasítottuk. 24 mellette, ellene. Elfog, elfogadtuk 25 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 26 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 27 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk Agri 24 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor most jön az ötös konszolidált mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor megint ugrunk egy nagyon 16. oldalon folytatjuk a szavazást, mégpedig a hatos konszolidált módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megint lapozunk 18. oldalra, nem, még tovább, mert azt is lefette a kompromisszumos, tehát a 20. oldalon tart, tartunk a hetes konszolidált módosítónál, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tovább a nyolcas konszolidálthoz mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tovább a 9-es konszolidált módosítóhoz mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Akkor a 321-es következik. Nem, a 314-es először. Tehát most a 314-esről szavazunk mellette. ellene, tartózkodás elutasítottuk. Akkor a maradék az okafogyottá válik, következő a 321-es, 321-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, El, elutasítottuk. 322 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 323-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. as elektronikusan leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 31-en ellene szavaztak, elutasítottuk tehát. Akkor következő a 70-es mellette. 70-es ellene tartózkodás, elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Aztán 81-es mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Két azonos módosító következik, amely okafogyottá vált. Következő az egyes. Mellette. Ellene. tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. Nem volt egészen világos. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 38-an merette, 13-an ellene szavaztak, világos, hogy elfogadtuk. 82-83 azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 85 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk talán, de ellenőrizzük le elektronikusan. Nem volt egész világos. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 22-en ellene szavaztak, tehát elfogadtuk. Következő a százas módosító 32. oldalon mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32. oldal. 102-es módosító mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Wir stimmen ab über Abänderungsantrag 4. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 106 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Leellenőrizzük az ötös módosítót elektronikusan. Mindenki szavazott? Az Aldénak egyel több szavazata van, mint amennyi jár. Kérem, hogy vegyék ki a kártyát. Még egyszer. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 46-an mellette, 9-en ellene, tehát elfogadtuk. Két azonos jön a 112-es és az Agri 5 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük le. 112-es és 5-ös két azonos módosító elektronikusan ellenőrizzük. Innen föntről nem látszott jól. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 20 ellene szavaztak, elfogadtuk. 6-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez Ezt is ellenőrizzük elektronikusan. A liberálisok körében nem nagyon látom a szavazást. Nem egészen világos, hogy mit jeleznek. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 32-en ellene, tehát elutasítottuk. Konszolidierten Abendungsantrag 10. Tízes konszolidált módosító mellette, 35. oldal. Igen, elfogadtuk. 129 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131-es kiesik. És akkor a zárószavazáshoz érkeztünk. Elektronikusan ejtjük meg mint mindig, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 44-en szavaztak mellette, 8-an ellene, 3-an tartózkodtak, és most a végszavazás a jogalkotási javaslatról megnyitom. Mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. 36-a mellette, 13-an ellene, egy tartózkodás volt. Ja, gratulálunk Riton Arzenis úrnak, aki kompromisszum készsége segítségével és az árnyékjelentéstevők támogatásával nagyban megkönnyítette a munkánkat, hiszen legalább egy negyed órát spórolt meg nekünk ilyen módon. Köszönjük szépen Arzenis úrnak ezt a kiváló munkát. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bericht. Következő jelentés, Jill Párnyó jelentése. 11-es módosítóról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 51 mellette. 51-es mellette, ellene. Nem látom pontosan, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük. 51-es módosító elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ja, 57-en mellette. Ellenszavazat nem volt, sem tartózkodás. Hát lehet, hogy egy kicsit túl lassú a tolmácsolás, minden esetre még ellenszavazat sem volt. Nagyon jó, terjesztük. 52 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Második konszolidált mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő az 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 72 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 73 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 16 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 75 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76 mellette, ellene tartoz, tartózkodás elutasítva, 77 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 78 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. De igen, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette, 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor két azonos jön, 23 és 91 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 92 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 93 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 94 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadva. 96 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva két azonos jön, 97-98-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 100 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 102 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 103 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 105 mell- és 105 és 106 azonosak, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 28-as. Van itt egy szóbeli módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 107 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 108 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük, azért mégiscsak le 114-es módosító. Mindenki szavazott? Az EPP-nek egyel több szavazata van. Most már jó. 38-an mellette, 22-en ellene, egy tartózkodás elfogadtuk, tehát a 114-es. 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 131-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118-119 azonosak, együtt szavazunk róluk. Mellettük? Mellenük? Tartózkodás el, elutasítva. 32 mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 34 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 35 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 36 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor jön a 40-es, két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva, második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 41 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 42 szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Akkor most a módosított jelentést tervezetről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 52-en mellette szavaztak, ellen nem szavazott senki, 7 tartózkodás volt, akkor most elektronikusan szavazunk a jogszabályról, szóval a tervezetről. Mindenki szavazon? EPP-nek megint egy több szavazata van. 52-en mellette, hatan tartózkodtak, Gratulálunk Zsilpányónak a munkájához, és köszönjük, hogy sikeresen megírta ezt a jelentést a szakbizottságunkban. Jetzt kommen wir zum Bericht Rosbach. Es ist következő jelentés a Rosbach jelentés. Itt egyetlen szavazás lesz, rögtön a zárószavazáshoz fogunk. Meg is nyitom rögtön elektronikusan a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk a jelentést, gratulálok Anna Rosbachnak. Akkor a következő. Ja, wir haben jetzt eigentlich vorgesehen, den Tagesordnungspunkt 10 ab... Most a tízes napi rendri ponttól kellene szavaznunk, de e több frakció azt kérte, és a halászati szakbizottság is, hogy halasszuk el a szavazást, és várjuk meg, hogy hát, ha még sikerül több kompromisszumos módosítót kidolgozni, úgyhogy a tízes ponttal kapcsolatban ma nem szavazunk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 Tehát 11-es napi rendi pont az a 2050-ig szóló energiaügyi UNTEM terv, a Jordán asszonynak volt még egy utolsó pillanatban megtett változtatása, módosítása, de minden frakció értesült erről, úgyhogy már is elkezdhetjük a szavazást, ha mennyiben mindenkinek, és nekem is lenne egy szavazó listám. első konszolidált módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ket, kilences mellette, ellene Még egyszer akkor felemeléssel a 9-es módosítóról mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Akkor a 20-asról szavazunk, ez a következő, második részről pedig meg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos konszolidált. Nem. Oké, okay, először leellenőrizzük a 20-as módosítót. Elektronikusan megnyitom a szavazást. 20-as módosító. Mindenki szavazon? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 31-en mellette, akkor éppen hogy csak, de elutasítottuk. Hatos konszolidált módosító. Mégpedig a megváltoztatott szöveggel mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. valaki kérte, hogy ellenőrizzük le a hatos kompromisszumust is, úgyhogy leellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 30-an ellene, tehát elfogadtuk. A 23 3-as lesz a következő. Kiegészítésként fogunk erről szavazni, mellette. Nálam az ötödik oldalon található. Mellette. 23-as ötödik oldal. Még egyszer megismétlem, jó? Tehát a 23-as módosítóról is szavaznunk kell kiegészítésként. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodás nem világos. 38-as telefonikusan leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 38-as. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 30-an ellene, elutasítva. 41-es módosítóról szavazunk, részenkénti szavazás, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem volt egész világos. Vagy igen? Tehát a 41-es módosító második részéről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 23-an ellene, tehát a második részt elutasítottuk. Következő módosító, amiről szavazunk. 34-es. 34-es. Megnyitom a szavazást. 34. Elnézést kérek, elnézést kérek. Természetesen készfelemeléssel kell jelezni. 34-es. Elnézést, én hibáztam. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 35. 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 42-esről két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es szintén két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás. A 44-es első részéről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 30-an ellene, elfogadva. Második rész a 44-esé mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nem, elfogadva elnézést. 43 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57 mellette, ellene, Az 57-es elektronikusan leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 mellette, 30-an ellene szavaztak, tehát elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65-ös, a 65-ös második részéről szavaznunk kell. Mert mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán szavazunk a 66-os második részéről. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A 66-os második részét ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 29-en ellene szavaztak, tehát elfogadtuk. Következő 72-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73-as mellette. Elutasítva. 75 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 74 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 76 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 78 mellette, elfogadva 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 80 mellette, elfogadva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, akkor most elektronikusan mm, megetjük a zárószavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Az EPP-nek egyel több szavazata van. Még mindig. Most már rendben van. Lezárom a szavazást. 52-en mellette, 9-en ellene szavaztak, ketten tartózkodtak. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Gut, wir kommen jetzt zum Bericht. Következő az Antonescu jelentés. Kérem, hogy mindenki, aki szavazni szeretne, az üljön le. 26-os módosító következik mellette. Méghozzá három részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás nem világos, tehát a 26-os második részéről elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavaz? Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 30-an ellene, elutasítva. Harmadik rész mellette. Ellene. Elfogadva. Második módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolc mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kilenc mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 36 vissza, 36-ost visszavonták. Ö, akkor ö, 41 mellette, 42 mellette, 42-es módosítóról szavazunk most, a többi kiesett. 42-es tehát. Az összes többi a 36-ostól a 41-esig okafogyottá vált. Remélem, hogy igazam van. Tehát most a 42-es jön mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Mm, ellenőrizzük le elektronikusan. 42-es módosító harmadik oldalon elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 mellette, 31 ellene, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, mellett, 49 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő egy részentegéti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan 51-es módosító második részét elektronikusan leellenőrizzük. Ki nem Köszönöm. Az EP-nek egyel több szavazata van. Le is zárom a szavazást. Tehát 43-an mellette 20 ellene szavaztak, elfogadtuk. Harmadik kompromisszumos módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan 59-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 33-an ellene szavaztak. Elutasítottuk tehát. 60-as, szintén részenként, két részben, nem elnézést három részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás Nem vagyunk benne biztosak, úgyhogy ellenőrizzük le elektronikusan a 19-es módosítót. Mindenki szavazott? Az EPP-nek megint egyel több szavazata van, kérem vonják vissza azt az egyet. Mindenki szavazott? EPP? Jó, most meg stimmel, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 33-an ellene, elutasítottuk tehát. Következő módosító a kompromisszumos, egyes kompromisszumos e, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22 részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene elnézést még egyszer, tehát 22-es második része mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 23-as, megint két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk a második részt. Ellenőrizzük le elektronikusan, jó? Tehát a 23-as második részét elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 32-en ellene szavaztak, tehát elutasítottuk. Következő az 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor az elektronikus zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 57-en mellette, ketten tartózkodtak. Szeretettel gratulálunk Antonescu kollégának. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnung. Akkor a 13-as napi rendi pontra térünk át. A Rodriguez jelentésről szavazunk, és kérte a szót a jelentéstevő, úgyhogy először is neki adom át a szót, mivel módosításról lesz szó. Tessék! Gracias, presidente. Solo un minuto. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy percre van szükségem. Azt akartam elmondani, hogy nem fogok én az egyes módosító kapcsán küzdeni. Az egyes módosító az előző rendeletre hivatkozik. Ilyenek oda kisasszony módosítójára szántam időt, de ezt visszavonták, a 19-es és a 24-es módosítókat is visszavonták, ezek az éjszakai járatokról szóltak, ezek a két dologgal mentek volna szembe, tehát két különböző álláspont volt itt, amely egymással szembe ment. Voltak, akik azt mondták, hogy ezeket nem szavazzák meg, mert semmifajta korlátozást nem támogatnak a járatokra vonatkozóan, amelyek éjszaka közlekednek. És közben ott volt a másik oldal, aki szerette volna az összes ilyen járatot megszüntetni, vagy kivenni. De most, hogy Hát a módosító maga az ártatlan, minden érintett szervezet ebben az ágazatban ezt támogatta. Szerintem azok a, azokat a módosítókat nem kellene visszautasítunk, amelyek, visszautasítanunk, amelyek ennyi támogatást élveznek. Volt egy-két képviselő, aki azt mondta, hogy buta dolog ilyen módosítókat benyújtani, de nem biztos, hogy butasság két egymástól távol első álláspontot megpróbálni összehangolni egymással. De hát én láttam, hogy mennyire problémás ez a kérdés, ezért voltam hajlandó visszavonni. De hogyha mégis csak sikerülne a két álláspontot valahogy összehangolni, akkor jó lenne, hogyha ezekkel foglalkoznánk. Hát én azért mondtam el, hogy tegyük be a hivatkozást az éjszakai járatokra, hogyha ez megoldja a problémát. De ettől függetlenül, hogyha ha betesszük ezt a pontot az éjszakai járatokra vonatkozóan, akkor elhangzott az is, hogy komplet reptereket kellene bezárni. Szerintem azt kellene megpróbálni elérni, hogy a válaszolni azoknak a képviselőknek, akik az ellenvetéseikről beszámoltak. Szerintem nem volt buta vagy naív ez a módosító, ahogy ezt egyesek elmondták, de hát ez van. Én csak szerettem volna ezt tisztázni mindenki előtt. Az árnyék előadóknak is köszönetet mondok, és a titkárságnak is gratulálok, mert megkönnyítették a munkánkat. Köszönöm jelentéstevőnek a hozzászólást. Nem is egyszerű ez a téma, amiről ma szavaznunk kell. El is kezdjük akkor a szavazást mégpedig az, egyes, az 51-es módosítóról mellette. 51-es. 51-es, igen. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 63 mellette. Ellene. Tartózkodás ezt elektronikusan ellenőrizzük. 63-as módosító elektronikusan ellenőrizzük. Az EPP-nek egyel több szavazata lett megint. Most stimmel. 60 a mellette. Nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás, tehát keresztül ment. Gratulálok a kollégáknak. 64 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. A 65-ös kiesik, 66-os mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es mellette. Ellene, tartózkodás Elfogadva. De azért ellenőrizzük le a 70-est még egyszer elektronikusan. 70-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 37 heten mellette, 23-an ellene elfogadtuk tehát. Következő a 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 67 és 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71. Ellenőrizzük le? Ne ellenőrizzük a 67-es, 68 as elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 32-en ellene szavaztak, elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 a 19-est visszavonta maga jelentéstevő, a 20-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 76 mellette, ellene tartózkodás, nem egészen világos, elektronikusan ellenőrizzük 76-os. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Az EPP-nek egyel több szavazata lett. 35-en mellette, 26-an ellene szavaztak, elfogadtuk. Következő 77-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetvennyolc mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetvenkilenc mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcvan mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 81-es leellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Az EPP-nek is megfelelő számú szavazata van, most lezárom a szavazást. 22 mellette, 30-an ellene szavaztak, tehát éppen csak, de elutasítottuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő 24-es méghozzá két részből áll. Az első részről szavazunk, mivel a, második az kiesett, tehát csak az első részről szavazunk, 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 86 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, le, leellenőrizzük elektronikusan. 86-os módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 31-en ellene szavaztak, elutasítottuk tehát 87 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90 és 91-es, mivel ők ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es. 92-es oka fogyottá válik. Következő a 26-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 96 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 97 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98-as telefonikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 31-en ellene szavaztak, elutasítva. Kilencvenkilenc mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Száz egyes két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27. Mellette, mellene, tartózkodás elfogadva. A 102-esről szavazunk, de csak a második részéről. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 103-as mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le 103-as módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 32-en ellene, tehát elutasítottuk. 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 108 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 110 mellette, ellene, a 110-es mellett kiszavaz? Ellene kiszavaz? Tartózkodás el, elfogadva. 31 mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 109 mellette, ellene, tartózkodás, nem egészen világos, ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 30-an ellene szavaztak, elutasítottuk tehát 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 100 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es, 38-as blogban mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 37-es, 38-ast. Megnyitom a szavazást. Minden kolléga szavazott? Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 37-en ellene szavaztak, tehát elutasítottuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 39-es a következő. Harminckilences a következő mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 40 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 121 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ösről fogunk szavazni, de itt van, amit kivettek. A Night Terminal szavakat kivették belőle, így mellette ki van, ellene ki van, ki tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 48-as, 49-es blokkban mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es és a 128-as azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 123 mellette, ellene, Hadd lássam a kezeket? Nem nagyon látom. 123-ast ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 23-an ellene szavaztak, elfogadtuk tehát 20, 124 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 125 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 127 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 130 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 129 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most ennek a preambulum bekezdések 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következő a kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8 mellette, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9 és az 57-es azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, 56 mellette, ellene tartózkodást elfogadva, 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 58 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es, az is kiesik, 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 62 mellette, el, 62 ellene, tartózkodás elfogadva. Most következik a zárószavazás. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 54-en mellette, 3-an ellene szavaztak, 3-an tartózkodtak. Gratulálunk a vélemény előadójának munkájához. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt Tisztelt kollégák, akkor ezzel térjünk rá a 14-es napirendi pontra. A 14 és 15-ös napirendi pontot közösen fogjuk tárgyalni. McKeven asszony, igen, tisztázni szeretném, hogy a 19 és a 20-ast is ma veszük, vagy pedig majd holnap délután. Hiszen Tegnap azt hallottuk, hogy ha hamar vége a szavazásnak, akkor a 19 és 20-as ma, ma sorra kerül. Szeretném, hogyha ezt látnénk. Bocsánat, javítja magát a felszólaló 20-as és 21-es. Tehát a 20-as és 21-es pont mikor kerül terítékre? Hát még egyszer, hadd tisztázzam a helyzetet. Először foglalkozunk az állatokkal, hol Schnellhardt úr fog ezzel foglalkozni, utána pedig a 20-as és a 21-es napirendi pontot is szeretnénk megtárgyalni, de ez attól is függ, hogy a bizottság képviselői el tudnak-e jutni addig a parlamentbe. Hogyha el tudnak jönni, akkor majd akkor el, akkor el tudjuk kezdeni ezeknek is a tárgyalását. Akkor most átadom Hosnál, hát kollégának a szót. Ahogy mondtam, a 14.-15. napirendi pontot közösen tárgyaljuk meg. Hölgyeim és uraim, köszönöm. Nagyon sok módosító indítvány érkezett ehhez a két jelentéshez. Köszönöm szépen a kollégáimnak a nagyon konstruktív együttműködését. Gazdagítani fogják a módosítók ezek a jelentést, de az is fontos, hogy bizony, azért az is fontos, hogy bizonyos alapvető elveket még egyszer megtárgyaljunk. Először is ugye a rendeletet azért alkották meg, mert az állatok helyzetét meg kellett határozni azon, az, az állatok határokon átnyúló utaztatását kellett szabályozni. Nagyon sok kezdeményezés létezik, kívülről érkező kezdeményezés, és különösen a gazdátlan állatok tárgyában érkezett sok ilyen ö, megkeresés. Ez egy olyan probléma, amelyet az Európai Unióban meg kell oldanunk, és ennek ezzel összefüggősben egy, van egy EU stratégia is, ami erről szól, és a ö, az 24-es cikkben van egy ilyen leírás, ami arról szól, hogy a tagállamok hatáskörébe tartoznak, tartoznak ezek a gazdátlan állatok, és hogy ezzel kapcsolatban az elektronikus azonosítással milyen feladatok vannak. Nagyon sokakat foglalkoztat ez az aspektus, de ezt kivették ebből a jelentésből el kell ismernünk, hogy ez a tény megkomplikálja a jelentést. De tulajdonképpen ez a jelentés csak az állatok határokon átnyúló utaztatását szeretné megoldani, és ezt is kívánja megoldani. És el kell ismerni, hogy itt a gazdátlan állatokkal kapcsolatos adatbankot nem tudjuk sem szabályozni, sem, sem annak a felállítását elérni. Úgyhogy ezzel itt erről le kell mondanunk. Következőt szeretném mondani még. Ugye a marha, szarvasmarhákra, a sertésekre is, és hát persze az emberekre vonatkozóan is vannak ilyen adatbankok. Most, hogyha ezt áttesszük, át, át, megpróbáljuk erre a területre is alkalmazni, és kényszerítjük a tagállamokat arra, hogy minden macskát és kutyát ugyanígy regisztráljanak, ez szerintem meghaladja a mi ö, a mi kapacitásunkat, illetve a mi kompetenciánkat, és amúgy is rendkívül nehéz feladat lenne, és nagyon nagy terhet róna a tagállamokra. Hát ugye nekem is van egy macskám, és az ember mondhatja, hogy hát a, a macskámat minek regisztráljam, tudom, hogy hol van, ott fekszik a kanapén. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a javaslat, ez túlságosan autoriter jellegű lenne, ezért kérem a kollégáimat, hogy ezt a pontot illetően ebben a jelentésben koncentráljunk arra, amire kell, tehát az utaztatott állatokra, és aztán várjuk meg, hogy a bizottság a gazdátlan állatokra vonatkozólag mit dönt, hiszen ugye nem csak administratív terhek, hanem igen magas költségek is járnának ezzel az intézkedéssel. Persze a lobbisták nagyon erősek, és azt mondják, hogy most, ha már úgyis jogszabály keretkezik ebben, erre a területen, akkor azt foglaljuk bele ezt a kérdést, és hát kérem, hogy ezt egyelőre akkor hagyjuk ki a jelentésből, és csak az adott kérdésre koncentráljunk. Van egy-két módosító indítvány, amire szintén felszeretném hívni a figyelmet, például egy transzporder beültetése, E, erről azt írtuk, hogy ezt állatorvosnak vagy egy erre meghatalmazott személynek kell megtenni, és hogy ezt e, is regisztrálni kell, és e, tanúsítványjal kell igazolni. Most vannak olyan országok, ahol más az eljárás ezzel kapcsolatban, és ezt a módosító indítványaimban is figyelembe tettem, vettem, Nyilván eh, nem kell minden tagállamban megváltoztatni az, e- megváltoztatni az eljárást, hogyha a tagállamok képesek ezt másképpen is megoldani, illetve hogy a tagállam képes egy transzpondert beültetni az állatokba, akkor lehetőség, lehetővé kell tennünk nekik, hogy ezt az eljárást megőrizzék. Tehát azt írtam hogy az állatorvosi felügyelet alatt kell ennek végbe mennie. Úgy gondolom, hogy ha egyrésztről adatbankot követelünk, most meg más felé próbáljuk meg elhúzni a jelentést, akkor ez nem lenne jó. Tehát megtartottam ezt, és azt is, hogy ha ilyen azonosítót ültetnek be az állatokba, akkor azt tanult, tanúsítványnak is igazolnia kell. Aztán az is meglepett, hogy a fiatal állatokkal kapcsolatban ilyen sok módosító született. Nem is igazán tudom, hogy miért bírálják ennyire ezt az intézkedést. A jelentésben annak idején azt mondtuk, hogy mivel a, az anyaállattól az immunitás át öröklődik a fiatal állatra, és mivel az első 12 hétben nem ajánlatos az oltás, ezért azt mondtuk, hogy ha a tulajdonos bizonyítja, hogy az anyállatnál, ton kívül más állatokkal nem, kapcsol, nem került kapcsolatba az állat, akkor ez így rendben lenne. De hát nyilvánvalóan van a 12 és 16 hónapos korok közötti állatoknál van egy ilyen hiányosság. Tehát lehet, hogy beoltották őket, lehet, hogy nem. Azért mondtuk azt, hogy ebben az időszakban, ebben a életkorban megengedjük az állatok utaztatását, amennyiben a tulajdonos igazolja, hogy más állatokkal nem került kapcsolatban a kis állat. Nem tudom, hogy a különböző országokban ezt tényleg ennyire különbözőképpen kezelik-e, de eléggé szkeptikus vagyok azt illetően, hogy hogy ezt ennyire szigorúan kellene kezelnünk. Hát ha már egyszer a szabályokban ezt határoztuk el, akkor valószínű, hogy jobb lenne, ha ragaszkodnánk hozzá. Um vannak olyan módosító javaslatok, ahol az állatok szállítását gyorsan lehet engedélyezni, ami pedig az értesítési kötelezettséget illeti, Nos, számomra ez eléggé nyilvánvaló, tehát az államnak a közvélemény felé történő közétételi kötelezettségét szerintem támogatni kell a tagállamokat. Ebben ez az ő felülőségi körük. Hogyha mindenki azt szeretné, hogy ez benne legyen a szövegben, nos, akkor rendben van, beletehetjük. Szerintem fölösleges ezt megtenni, hiszen feltételezzük, hogy ezt az információt közé teszik időben. Ezen kívül nagyon sok olyan módosító javaslat született, és itt lehet, hogy kicsit szkeptikusabban fogalmazok, tehát vannak olyan módosító javaslatok, amelyek például a maximális állatszámot próbálják kivéte- ki- megváltoztatni, tehát ugye itt az ötöt, ötben határozták meg a maximális számot, a határon, határ átlépésekor, ezt meg, vannak, akik meg akarják változtatni, nos, nagyon sok referencia, nagyon sok utalás történik erre, újra és újra visszatérünk, erre a kérdésre, hogyha ezt az ötös küszöbérteket, küszöbértéket tartjuk meg, akkor ez nehézséget okozhat olyanok számára, akik versenyeztetni akarják a háziállatokat. Nos, hát igen, lehet, hogy rugalmasságra van szükség ebben a kérdésben. Erre is esetleg lehetőség van, de onnan, hogy egyáltalán nem lehetséges valami, a teljes nyitás felé túl nagy a lépés szerintem. A jelentésünkben ezt nem kértük, de az Európai Bizottság készít egy jelentést arról, hogy hogyan működtek eddig a dolgok, és milyen hiátusokat kell betölteni, hol vannak hézagok. Szerintem az általam benyújtott módosító javaslatok jók, ezeket úgy szeretném megtartani, ahogy vannak. Van egy-két következetlenség. Beszéltem a például egy vadásszal, aki máshová akart elutazni, vadászni a kutyáival, és ő is a kivételt szerette volna érvényesíteni. És nem hallottam még olyan vadász szövetségről, amelynek gondja lenne ezzel a korlátozással. Tehát szerintem ez sem problematikus. Hm, persze beszélhetünk róla, ha úgy kívánják, de azt hiszem, hogy ami a sporteseményeket illeti, a kiállításokat, az állatversenyeket, és így tovább. Szerintem az ezekre vonatkozó javaslat jól működik. A online megközelítés lehetővé teszi, hogy ez az engedélyezés működjön. Szerintem ezt is elfogadhatjuk. És nagyon sok minden mást is figyelembe vehetünk, ezt meg is fogjuk tenni. Ami pedig a kötelező információkat illeti, az útlevelet, és így tovább. Nos, hát nagyon sok minden van itt a, az azonosító dokumentumok kapcsán meg kell nézni, hogy mi az, ami már eddig is kötelező, tehát a faj meghatározása, a nem és a szín azonosítása. Vannak olyanok, akik beoltják az állatot, amikor az megszületik, aztán eladják, azt az állatot, és a, a, a személyi dokumentumok, tehát a, a hivatalos dokumentumok pedig nem változnak, nem változtatják meg ezt. Ezen el lehetne gondolkodni. Aztán vannak olyan módosító javaslatok, amelyek azt kérik, hogy az állatorvosok kövessék nyomon az e, állat életútját, itt beszélnek egy három éves időtartamról, nos hát ez is, ez is jó gondolat, Európa szerte jól működik, tehát ezek mind olyan javaslatok, amelyeket követni tudunk, amelyeket el tudunk fogadni. Tehát, hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy Igen, valóban a többi aspektust illetően meg kell ezeket vizsgálni, meg kell nézni, de szerintem kitértem most itt a legfontosabbakra. Igen, szerintem a nagy közös európai adatbázis túlságosan bonyolult, összetett, és szerintem az itteni megközelítés a módosítókkal kiegészítve megfelelő megoldást ad. Összpontosítsunk az állategészségügyi jelentésre, várjuk meg, hogy a bizottság mit tesz, nézzük meg, hogy hogyan cselekednek, és legyünk kritikusak ebből a szempontból. Köszönöm szépen és Pelaki úr következik, mint árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Palacki úr. A módosítók legnagyobb részét támogatjuk ehhez a rendelethez kapcsolódóan. Én támogatom mindazokat a módosítókat, amelyek az átláthatóságot erősítik, és nehezebbé teszik, hogy vissza lehessen élni a rendszerrel a hamisított dokumentumok használatával. Ezért én azt javaslom, hogy a rossz útlevelek vagy azonosító ok, okmányok, hogy minden, hogy előre kelljen kinyomtatni az azonosító okmányokat és útleveleket, és azonosított szervezetek végezzék ezt a tevékenységet. A tulajdonosok tehát mindig rendelkezzenek ilyen azonosító okmányokkal, de persze az előző tulajdonossal kapcsolatos adatok is elérhetőek kell, hogy legyenek. Hogyha meglesznek az ilyen adataink, akkor el tudjuk kerülni azt, hogy valaki mondjuk nagyon rövid idő alatt több tulajdonoson keresztül is végigvigye mondjuk egy állatot csak azért, hogy kitörölje esetleg az adott állat nyomát a rendszerekből. Az elektronikus adatbázisok sokat segíthetnek, és a tagállamok legnagyobb részében jó elektronikus adatbázisok léteznek. A probléma az, az, hogy nincsenek ezek az adatbázisok összekötve egymással, vagy legalább egy központi adatbázissal. Engem ez érdekelne leginkább, tehát hogy a bizottságnak mi a véleménye ezekről a módosítókról. Mert ezek a módosítók számomra elfogadhatók. A derogációt támogatom, tehát az antitest, antitest jelenlétére vonatkozó teszteket ne követeljük meg olyan állatoknál, amelyeket harmadik országon keresztül hoznak be egy tagállamba, olyan országon keresztül, ahol nincs ilyen szabályozás. De persze karanténban kell, hogy legyenek ezek az állatok az ilyen derogációt a légiközlekedésben, vízi út, illetve vasúti közlekedésben lehetne alkalmazni, hogyha ezt a közúti közlekedésre terjesztenénk ki, az azt hiszem nagyon nehézkes lenne, és az állatoknak is káros lenne, tehát ezt nem támogatom. Kevés kérdés van, ahol mondjuk nem értünk egyet az előadóval, például nekem más a véleményem az a kapcsolatban, hogy az állatorvosok hány évig őrizék az adatokat, az állatokról azonosító információkat, vagy hogy mi lehet, milyen dokumentumot tekinthetünk bizonyítéknak, vagy fogadhatunk el bizonyítéknak, akkor, hogyha valaki mondjuk öt állatnál többet szeretne elszállítani egy kutya kiállításra, és így tovább, de nyitott vagyok a kompromisszumra. Köszönöm szépen, Chris Davis kapja meg a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Hát én nagyon örülök neki, hogy Snellhárt úr macskája üldögél a kanapén, ugyanis az én macskám a számítógép billentyűzetén szeret üldögélni, és mindig megsértődik, hogyha arrébb tolom. Egy-két dolgot szeretnék felvetni. Az egyik az a gondolat, hogy legyen valami fajta központi referencia pont. Szerintem ez túlszabályozás. Vannak, akik azt mondják, hogy könnyű megvalósítani, de engem leginkább a bizottság véleménye érdekelne ebben a kérdésben mert nekem ez úgy tűnik, hogy felesleges lépés. Módosítókat is benyújtottam a tulajdonosok visszakövethetőségéről. Nem tudom, hogy szükségesen mondjuk ezt az információt is, hogy megtudjuk, vagy megtartsuk, lehet, hogy így van. Hát 165 módosítót nyújtott Besnelhárt úr, és nekem van egy komoly aggályom én azt szeretném elérni, vagy látni, hogy a rendelet mondjuk könnyű legyen, világos legyen, könnyen végrehajtható legyen, és a veszettség ellen hatékonyan védjen. Viszont azt is biztosítani kell, hogy nem maradnak mondjuk jogi kiskapuk az állatok kereskedelmi szállítására, vagy elfogadhatatlan kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozóan. Pont a múlt héten volt az egzotikus állatok szállításáról egy eszmecsere a parlamentben, hát elég rettentő volt ez. Ezeket az állatokat gyakran ugye vadonban fogják el, előfordul, hogy az egyenlítőhöz közeli területeken, nagyon kockázatos ez, nem biztos, hogy a veszettség kockázata merül fel, de hát számadatokat is mutattak nekünk, meg fotókat, meg minden. Az állatok 70%-a elpusztult, mielőtt még a nagykereskedőkhöz eljutottak volna, és akkor még nem beszéltem a kis állatkereskedőkről. Tehát ez egy, mondjuk egy másik téma, de azon gondolkoztam, hogy talán ezt a lehetőséget nem lehetne kihasználni, hogy egy módosítóval fölvessük a kérdést. Mert számomra ez még jobban megvilágítja a következőt, hát persze, hogy a macskákra, a kutyákra gondolok, nyilván nem kell hatalmas administratív ellenőrzéseket végrehajtani, itt mindenki szereti a házi állatait, és így tovább, de azért a múlt heti beszélgetésből kiderült, hogy ahol pénzre lehet szert tenni, akkor nagyon sokan vannak, akik az állatok szempontjait egyáltalán nem veszik figyelembe, hús darabként kezelik őket, és pénzt akarnak rajtuk keresni. Elismerem, hogy ez egy mellékes kérdés ahhoz képest, ami előttünk van, de érdekelne, hogy a bizottság meg a, tervezi-e megnézni mondjuk az egzotikus állatok szállítására vonatkozó rendeletet, esetleg a nem túl távoli jövőben. Köszönöm. Davis, und... Köszönöm. Chris Davis G. Levensnek adom meg most a szót a zöldek nevében. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok az előadónak Nyilván a kisalattulajdonosok szempontjait is figyelembe kell vennünk, illetve a közegészségügyi kérdéseket is a közegészség védelmét. Tehát ezekre a kérdésekre szeretnék központosítani. Mindannyiunknak ugyanez a célja, hogy megfele- a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk, és biztos vagyok benne, hogy megállapodásra tudunk jutni. Nos, először is, ami az adatbázist illeti. Hát sajnos nem tudtam részt venni az árnyék előadók ülésén de értem az aggályokat, amiket hangoztattak a bürokráciával kapcsolatban. De hát a tagállamok közül ugye már 26-ban léteznek ilyen adatbázisok, és számomra észszerűnek tűnik ezeket koordinálni EU-s szinten. Hát jobb lenne az utánkövethetőség, gyorsabban lehetne reagálni, hogyha valami fajta betegség bárhol felüti a fejét. És az illegális kereskedelmet is jobban, hatékonyabban vissza lehetne szorítani, szerintem. De mindegy, abban biztos vagyok, hogyha ezt megvitatjuk, akkor valami fajta megalapodásra azért eh, el tudunk jutni. Az előadó beszélt még a transponderek beültetéséről az egyetlen kérdés itt ugye az állatorvosok szerepe volt. Az én aggályom az az, hogy például Velszben vannak állategészségügyi szervezetek, és állatorvosok több különböző helyen végzik el ezt a dolgot, nem csak állatorvosok végzik ezt a tevékenységet, és hogyha mondjuk egy ilyen szabály megszületik, akkor a többi szervezet nem tudja majd a transzponderek beültetését végzi. A, az öt állat, illetve az ötnél több állat szállítása, hát igen, egyetértek, ezt, ezzel meg lehet próbálni visszaélni, valószínűleg mindig lesznek olyanok, akik megpróbálnak visszaélni de nyitott vagyok arra, hogy ezt megvitassuk, és a másik derogációval, derogációval kapcsolatban is nyitott vagyok. Az aggájaim ugyanazok, mint azok, amelyeket elmeséltem a múltkor, amikor előre rendeletről beszéltünk. De hát várom azért örömmel tovább, a további eszmecseréket az árnyék előadók között, mert biztos vagyok benne, hogy meg tudunk állapodni a kérdésekben. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Janakudakis kolléga, amit Anna Rosbach kolléga vesz át. Köszönöm szépen, elnök úr. Van itt egy papírlap Janakudakis kollégámtól, mivel ő, az mi árnyékjelentéstevőnk. Úgyhogy most angolul fogom e, előadni. Először is el kell ismernünk, hogy megerősített, a jelentéstevő megerősítette a bizottság e, javaslatát, ezek a, ezeket tudunk, tudjuk e, támogatni. Azok a módosítók okoznak minket agályol, okoznak nekünk agályokat, amelyek a tereket akarják megkönnyíteni. Nem mindegyiket tudunk ezzel, ezek közül egyetérni mi tiszteljük azt, hogy a jelentéstevő szeretne minimális szabályozási normákat bevezetni a mikrocsip beültetésével kapcsolatban. Aztán a másik az, hogy továbbra is biztosítanunk kell a kiállításokra utaztatás szabadságát, biztosítanunk kell azt, hogy <clears throat> az ilyen rendezvényeket ne érintse hátrányosan a szabályozás, ezért a tizen a 40-es cikkhez kiegészítést készítettünk. Végül pedig a megfelelőségi ellenőrzés kérvényezése után a, a tulajdonos a 37-es módosító értelmében a tulajdonos felelőssége az, hogy visszaszállítsa az állatot az országba. Támogatjuk tehát alapvetően a bizottság javaslatát is, a jelentéstevő módosítóit is, és ellen, együtt fogunk vele működni a szavazásig. Ennyit szerettünk volna mondani, de egyébként én is úgy vagyok vele, mint Krisz nálam, nekem is van macskám is, és kutyám is, és tényleg nem akarom az állatorvosok dolgát sem megnehezíteni. Én úgy gondolom, hogy mindez igazából azon múlik, hogy hogy neveljük föl, a, vagy neveljük, hogy neveljük az állattulajdonosokat, hogy átveszik-e ők a felelősséget, vállalják-e a felelősséget az állatjukért, hogy ö, ö, regisztráltatják-e és beoltatják-e az állatokat, ahogy az kell. Mert hogyha valaki erre nem vállalkozik, akkor az ne vegyen kisállatokat. Tehát nem kéne, hogy túlságosan megnehezítsük az állattulajdonok tulajdonosok munkáját, viszont azzal mindenki legyen tisztában, hogy a felelősséget az állatainkért vállalnunk kell. Elnök, köszönöm. Juta nincs, ott viszont Szanoni kolléga itt van, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáért. Nagyon fontos jogszabályról van szó, azért, mert az európai állampolgárok jogait védi, biztosítja, hogy a saját állataikat szállíthassák az Európai Unión belül, és természetesen az állatokat is védi, de az egészségvédelem is egy fontos szempont, tehát az állampolgárok egészségét is védi ez a jogszabály olyan betegségekkel szemben, amelyek könnyen terjednek, mint például a veszettség. Ami az európai adatbázist illeti, ezzel kapcsolatban a következőket mondanám. Mondjuk lehetne egy olyan adatbázis, amelyet minden tagállam elér, esetleg könnyen. Hát az előadó azt mondta, hogy ez egy bürokratikus lépés. Na de ez a rendszer, mondjuk az, hogy mikrocsipet építünk be, illetve vagy adatbázisokat használunk, ezek a rendszerek már léteznek bizonyos tagállamokban, nagyon sok olasz régióban is már használják ezt a rendszert, és biztosíthatom a kollégát arról, hogy mondjuk, hogyha egy másik tagállamba át kell szállítani egy állatot, hát akkor ugyanúgy felvenni a tulajdonosa kapcsolatot a az érintett szervekkel, ugyanúgy beszerezheti a dokumentumait, a, mondjuk a macskájának, vagy akár milyen háziállatának, tehát nem lenne semmilyen probléma, nem túl bürokratikus ez. Ami az oltásokkal kapcsolatos derogációt illeti, tehát a veszettség elleni oltást, a kolléga helyesen emlékeztetett bennünket arra, hogy ugye itt van a 12-16 hét közötti kis ablak, ugye az időablak, ahol az anya tejnek köszönhetően a kicsinyek még immunisak, de hát azért nézzünk szembe a helyzettel, hogy a határokon általában soha nem ellenőrzik ezeket a szállított állatokat, és az azt jelenti, hogy még megengedőbb szabályozást léptetnénk életbe, mint ami eddig van. Olaszországban van büntetőjogi és egyéb szabályozás is, hogyha három hónapnál ami arra vonatkozik, hogy három hónapnál fiatalabb kutyakölköket szállítsanak például. Ugye virágzik az illegális kereskedelem, erre ne feledkezzünk el. Olaszországban, északon kb. 400 kis állatot koboztak el, amelyeket illegálisan szállítottak. Magyar ö, kutyatenyésztőktől származtak ezek az állatok, hamis dokumentumokkal látták el őket, és ezeken a dokumentumokon idősebb életkor szerepelt, mint az állatok valódi életkor, a fiatalabbak voltak három hónapnál. Tehát ez azt jelenti, hogy szigorúbb normára van szükség, nem engedékenyebb jogszabályra. A 34-es módosítóval kapcsolatban még hadd mondjak valamit. Ugye, hogy az öt állatnál több szállítására vonatkozó derogáció. Hát itt is megint mit teszünk, bővítjük a lehetőséget azoknak a számára, akik vissza akarnak élni ezzel a jogszabályjal, és nincsenek kevesen, ha tegyem hozzá. E aztán egy másik szempont, ami bizonyos módosítókat érint, például a 181-es, 190, 219. Ezek a módosítók a, azokról a dokumentumokról szólnak, amelyeket ugye vinni kell az állattal az egyes mellékletben, tehát ugye se kutyákról, nem, nem kutyákról van itt szó, hanem például madarakról, de ezek a módosítók szerintem nagyon aggasztóak. Először is szeretnék ugye megszüntetni ezt az ötös limitet teljesen, de aztán kollektív engedélyekről is beszélnek, tehát nem, nem egyedi engedélyekről, hanem egyben, ami azt jelenti, hogy mondjuk valaki több száz madarat szállít, és egyetlen egy dokumentuma van, egyetlen egy engedélye van, és lehet, hogy ezeknek a madaraknak több tulajdonosa van, nem egy. egy. Úgyhogy azért legyünk óvatosak, mert ezeknek a módosítóknak például az a motivációja, hogy a madarakat ellenőrizzék egészségi szempontból is. Most én megint Olaszországra gondolok, ahol volt ugye egy madárinfluenza eset elég súlyos, a hatóságok úgy döntöttek, hogy több mint 40 ezer madarat el kell pusztítani, és ez egy nagyon súlyos probléma, mondjuk a madárinfluenza terjedése, ezt is szigorúan kell kezelni, nem lehet ilyen rendelkezéseket meghozni, mert ezek az állampolgárok érdekeivel szemben mennek, így nem védjük az állampolgároknak az egészségét. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Itt vége is a listának. Most a frakciók képviselőinek adnám meg a szót, és kérem, hogyha Helle Domoda kolléga tudna még további fényt vetni erre a témára. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy valamit szeretnék megjegyezni. Ennek a rendeletnek a történetével kapcsolatban. Mit akar elérni ez a rendelet? Szeretnénk az állatbetegségek elterjedését, súlyos állatbetegségek elterjedését visszaszorítani, olyanokét, amelyek kihatnak az emberi egészségre is. Hogyan tesszük ezt meg? Az állatok nem kereskedelmi mozgását próbáljuk szabályozni. Ez az érvelés hát elég nehezen kezelhető érvelés volt mondjuk 9-10 évvel ezelőtt, amikor a tanács és a parlament elfogadták ugye a mostani rendeletet, a most érvényben lévő rendeletet. És nagyon nagy örömmel hallom azt, hogy például ma, ugye a vita során az a téma, hogy az állatbetegségek hogyan terjednek, ugye az állatok szállításával, nagyon kis részben került terítékre. És miért van ez így? Azért, mert a rendelet nagy, mért, nagy részben elérte azokat a célkitűzéseket, amelyeket meghatároztak. Melyek ezek? Egyrészt előzzük meg az állatbetegségek elterjedését a házi állatok között, és a másik, közben tegyük egyszerűvé a házi állatoknak a kettőlévről tartott állatoknak a szállítását, hiszen több millió európai állampolgár szeret utazni, és szereti magával vinni a kutyáját, macskáját, stb. Egy valamit meg kell jegyezni. A mostani rendelet működik, és jól működik, sikerült elérni a főbb célkitűzéseket. Ma több pontot említettek az európai parlamenti képviselők, amelyek esetleg kérdésesek, de ezek mind-mind részletekre utaltak, és mi nagy örömmel láttuk ezt, és természetesen kíváncsian várjuk majd ennek a, ebben a szakbizottságban a szavazást, és utána pedig a plenáris ülésen a szavazást. De miről is beszélünk, még egyszer mondom, a fő problémához képest apró részletekről van itt szó. Egy valamit szeretnék megismételni, ezt mindig észben kell tartani. Hagyjuk a dolgokat egyszerűen, ne bonyolítsuk túl a dolgokat tehát, hogyha nem találtunk súlyos vagy komoly problémát a jelenlegi szabályozásban, akkor ne bonyolítsuk túl a helyzetet. Az egyik legkomolyabb probléma, és ezt mindenki tudja, az a tény, hogy bizony lehetnek illegális állatszállítási tevékenységek, tehát gyakorlatilag ez, ez kereskedelmi szállítást jelent, de mégis az állatokat úgy ö, szállítják, hogy a nem kereskedelmi szállításra vonatkozó szabályokat használják ki ellenőrzésre, ellenőrzésre van szükség, tehát az ellenőrzéseket a tagállamoknak kell végrehajtani. A 35-ös cikknek köszönhetően viszont a bizottságnak ugye ez a javaslata, hogy erősítsük, erősítsük meg a jogszabályi kereteket, hogy a tagállamok ezeket az ellenőrzéseket végrehajthassák szigorúbban. Aztán beszéltek még valamiről, ugye az elektronikus adatbázisról nemzeti szinten már nagyon sok elektronikus adatbázis létezik. Hát őszintén szóval nem tudom, hogy ezek mennyire hasznosak vagy sem. De az az igazság, hogy ezeket még nem véglegesítették, nem tudják garantálni a nem kereskedelmi állatszállítás biztonságát egyik tagállamból a másikba. Tehát ezeknek az adatbázisoknak a célja, vagy amire ezeket felhasználják, az más, mint a mostani rendeletünknek a célja. Mi szeretnénk ezzel a rendelettel harmonizációt elérni, de hogyha ezeket a típusú adatbázisokat kombinálnánk össze, az szerintem nem érné el a megoldást, hanem felesleges bürokráciát teremtene, de közben nem tenné biztonságosabbá a nem kereskedelmi célú szállítást, állatszállítást. Aztán felvetettek még egy problémát, hogy az egzotikus állatokkal kapcsolatban. Itt is ugye azt kérdezték, hogy az Európai Bizottság kíván-e tenni valamit, különösképpen az importok, import esetén. Hát igen, az ilyen állatok importja biztos, hogy probléma, és ennek a rendeletnek a jogszabályi keretei alá tartozik nagy mértékben. A bizottság már elkezdte vizsgálni a kérdést, és az állandó bizottság, amelyik ezzel foglalkozik, vizsgálta a témát. Nagyon sok olyan állatfaj van, amely súlyos egészségügyi kockázatot jelent Európában, de hát a legtöbb esetben mi a vége az ilyenfajta szabályozásnak? vagy az állat egészséget kell szem előtt tartani, vagy az állat létet, mert egyébként össze lehet itt keverni a dolgokat. Most akkor betegségeket akarunk megelőzni, vagy pedig azt akarjuk garantálni, hogy az állatok jó körülmények között utazzanak, tehát hogy az állat jóléti szempontok meg legyenek. Ezt a két szempontot mindig el kell választani egymástól, mert hogyha nem tesszük meg, akkor állandóan gondban leszünk az arányosság elvével, a jogalappal, tehát ezek egy, egyfolytában föl fognak merülni ezek a problémák. Aztán az Európai Bizottság a legnagyobb részben szeretné föntartani a jogi kereteket. A, a fő cél az az, hogy a, a Lisszaboni szerződéshez igazítsuk a jelenlegi jogi kereteket, ne módosítsuk ezeket alapjaiban, hanem csak ezt a szükséges igazítást végezzük el. Emiatt szeretnék emlékeztetni arra, hogy melyek is a szabályok, amelyek a jelenlegi állatszállításra vonatkoznak. Tehát mi van akkor, hogyha több mint öt kutyáról, macskáról vagy görényről van szó? Ha egy tulajdonos nak arra van szüksége, hogy több mint öt ilyen állatot szállítson, akkor azokat a szabályokat kell alkalmazni, amelyek a kereskedelmi szállításra érvényesek, tehát ezeket az állatokat állatorvosnak kell látni, az állapotokat ellenőrizni, és akkor ad nyilván egy igazolást. Ennek az igazolásnak az érvényessége bizonyos, hatá, bizonyos időhöz kötött, és akkor ezen az időn belül lehet mozgatni, az, szállítani az állatokat az egyik tagállamból a másikba nehézség nélkül. De mondom még egyszer, hogy az állatorvosnak látni kell ezeket az állatokat, és ez mind igazolást kell kiadni, és ez mind-mind életben marad. Ugye mondom, hogy melyik, bizot, melyik rendeletről van szó 338 per 2010-es, és a bizottság azt kéri a tanástól és a parlamenttől, hogy delegált hatáskörei legyenek, különösképpen a következő cikkre vonatkozóan, most megkeresem melyik is az a cikk, a 41-es cikk kettes bekezdése, tehát még egyszer 40-es cikk 2 bekezdésére vonatkozik ez, mert itt az Európai Bizottság a már összegyűlt tapasztalatok alatt, ugye két éve hajtják végre ezt a, alkalmaznak ezt a rendeletet, tehát ezeknek a tapasztalatoknak az alapján meg tudjuk erősíteni vagy sem a meglévő szabályokat. De mondom még egyszer, hogy apró részletekről beszélünk a lényeghez képest. A bizottság tehát megerősíti ezt a kérését a parlament és a tanács felé is, hogy szeretnénk delegált hatásköröket arra, hogy ezt az ügyet szabályozhassuk. Aztán pedig a transzponderek beültetésének kérdése, ugye ezek a mikrocsipek. Itt is meg tudom erősíteni, hogy a jelenlegi szabályozás jó és működik. Nem szeretnénk további, tovább bonyolítani ezt, hagyjuk meg a tagállamok számára a döntés, tehát hogy milyen szakember végezheti el ezt a beültetést. Tehát az döntsék el a tagállamok. Szerintem minden fontos témára kitértem, és akkor végül még egy dolog. A rendelet az egyáltalán nem javasolja azt, hogy tökéletes után követhetőséget kell megvalósítani, tehát hogy minden egyes kutyának és minden egyes macskának az esetében ezt meg kell valósítani. Ezt a nyomon követhetőséget megvalósítani igen komoly munka lenne, és nagyon-nagyon költséges is lenne. Szerintünk ez aránytalan ahhoz képest, hogy mik a rendeletnek a célkitűzései. És megismétlem még egyszer, szerintünk a célkitűzések legnagyobb részét az aktuális szabályokkal sikerült elérni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, végül Snárhát kollégának adom vissza a szót, mint jelentéstevőnek. Köszönöm szépen kollégáimnak a megjegyzéseket, amit a jelentéshez fűztek. Azt hiszem, hogy a bizottság kijelentése is nagyon sokat segít majd a vita továbbvitelében, és még egyszer elmondanám, hogy a e, a e, rendeletjavaslatot támogatjuk, nem, akarunk, e, nem akarjuk a kereteit szétrobbantani, és valószínűleg nem lesz semmiféle jogi probléma sem ezzel kapcsolatban. Az árnyék jelentéstevőkkel reméljük, hogy világos és többség által támogatott eredményeket fogunk elérni, amelyet aztán majd vissza tudunk küldeni a bizottságnak. Köszönöm szépen a vitát. Elnök, köszönöm szépen, Schnellhardt kolléga. Tehát akkor a 14. 15. napirendi pontról szakbizottságban november 6-án fogunk szavazni. Még nem világos, hogy a plenáris ülésre mikor fog kerülni a dolog. Akkor ezt a két napirendi pontot le is zártuk, most pedig a 21-es napirendi pont fog következni. A zöldek frakciójának adom át a szót Szátuhászi Először a bizottságnak adom meg a szót, elnézést kérek. Jean úrnak, tessék, mutassa be a témát, kérem. Thank you very much for your flexibility and the timetable. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság tisztában van azzal, hogy milyen egészségügyi és milyen egészségügyi kockázatot jelent a dízel motor gázzal, és még a jelentés megszületése előtt is tudomásol volt a, a bizottságnak erről a kockázatról, és szándékában áll, hogy minimalizálja az egészségügyi káros hatást. Az Euró 6 ö, standard a tehergépjárműkre vonatkozik, illetve a hetes a személygépjárművekre. Ezeket próbáljuk érvényesíteni, és a mikrorészecskék arányát csökkenteni. 2014-től a személygépkocsik számára egy külön jogszabály szeretnénk ebben, ebben a témában bevezetni a finom portartalom csökkentése érdekében. Ugyanez vonatkozik a tehergépjárművekre. Itt természetesen az új gépjárművekre vonatkozik az új jogszabály, és ahogyan a bizottság is tudja, egy módosító nyújtottak be az Euro 6 a kamionokra vonatkozóan, és egy szabványt hoztunk létre, amely a kamionok felszereltségét megváltoztatja, illetve javítja, tehát 2013-tól ezeket a gépjárműveket, a, kamionokat át lehet alakítani, és így megpróbálják csökkenteni a finompor kibocsátást, de más anyagokat is csökkenteni kívánunk, amely hozzájárul a finompor szennyezettséghez. Tehát nagyon röviden így lehetne összefoglalni azt, hogy milyen munkálatok is folynak annak érdekében, hogy a közegészségügyi káros hatást próbáljuk csökkenteni, már ami a dízelmotorok kipufogó gázának finom portartalmát illeti. Köszönöm. Vielen Satuhasi. Köszönöm szépen, Satuhasi asszony. Thank you very much for the Commission for this answer. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a válaszát. Hogyha jól értem, akkor csak olyan szabványokra és normákra utalt, amelyeket már elfogadtak. Egy egy új ö, osztályozásról van szó, a dízel kipufogó gáz most újonnan rákeltő kategóriába tették. A hatástanulmányban megvizsgálták a halálozás arányt, illetve más egészségügyi veszélyt a kibocsátások kapcsán. Tudni szeretném, hogy a bizottságnak van-e valamilyen elképzelése, terve arra vonatkozóan, hogy megnézze, hogy az új osztályozás milyen következményeket von maga után. Ezen kívül azt is szeretném tudni, hogy vannak-e olyan elképzelések, illetve tervek, amelyek a gépjármű kibocsátási normákat harmonizálni kívánják. Hogyha jól tudom, ha jól értettem, akkor már megszületett döntésekre utalt, és azok bevezetésére, de nem gondolja el, hogy meg kellene erősíteni a jelenlegi szabványokat, tehát a már eldöntött küszöbértékekre gondolok. Köszönöm, Löpázs asszony, mondja az elnök. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is támogatom Szetuászi kollégát, hiszen szerintem egy nagyon súlyos közegészségügyi problémával állunk szemben. A jogszabályok léte nagyon fontos, de azoknak a végrehajtása, illetve a szankciók alkalmazása is rendkívül fontos. Tehát, hogyha nem tartják be jelenlegi szabványokat, jelenlegi normákat, akkor azzal is bizony foglalkoznunk kell, hiszen ez mind költségekkel jár, már ami a közfinanszírozást illeti, illetve a légúti megbeszélés. megbe- megbetegedések miatt, gondolok itt a, része- a finom részecskékre, a finom porra, nem jötte el a kellő idő arra, hogy egy szigorú politikát vezessünk be, és sürgősen változtassunk ezen téma kapcsán. Köszönöm, mondja az elnök. Témja. Jövő év a levegő éve lesz Európában, és ezzel kapcsolatban is várunk majd a bizottság egy lavaslatára, amely a jövőben majd új értékeket, határértékeket állapít meg. A múltban már ezeket megállapították, de ennél ambiciózusabb célokat kell felállítani. Ugyanakkor ugye, hogyha a célok megállapításánál az alkalmazott forrás már nem alkalmazható, megváltozott, akkor a gazdasági érdekű, mert, mert az, az részben azért is van, mert gazdasági érdekek állnak mögötte. A, van, akinek ellenére van, hogy szigorúbb normákat állítsunk fel, de a csökkentés is fontos cél, és ezzel kapcsolatban az a, az a feladatunk, hogy a finompor tartalmát csökkentsük a kipufogógázban, de mindez természetesen pénzbe kerül. Ezért van szükség egy hatástanulmányra, egy költség értékelésre. Ezt majd még tovább fogjuk tárgyalni, de most először Kás Slüternek is megadnám a szó. Én is, amikor otthon Rostokban és máshol találkoztam a környezetvédőkkel, és a levegő részecske tartalmáról volt szó, akkor amikor azt hallottuk, hogy a nagyon finom, nagyon kis méretű részecskékkel kapcsolatban nem lesz javaslat, nem lesz szabályozás, akkor tényleg aggódtam, mert pontosan ezek azok, amelyek, amelyek rákeltőek. A PM 1 kapcsolatban mi a bizottság álláspontja? Elnök? Köszönöm, úgy látom, hogy több hozzászóló nincs, ezért visszaadom a bizottság képviselőinek a szót. Sie auf die aufgeworfenen Fragen antworten können. Bitte schön. Merci. Plusieurs éléments. Köszönöm szépen, több dolgot kell megemlíteni. Először is, ami a légminősége, levegő minőségének stratégiáját illeti, a illetékes biztos 2013-ban egy stratégiát fog bemutatni, illetve javasolni ebben a témában, ami pedig a második aspektust illeti, hogy csökkentsük a szennyező anyagok létét, jelenlétét. Már voltak ugye erre vonatkozó intézkedések, gondolok itt a gépjárműiparra, illetve a tehergépjármű iparra. Ezek lépésről lépésre bevezetésre kerülnek, hiszen 2014-től kerül majd bevezetésre a, a részecske finompor szűrő berendezés bevezetése, és ez nagy mértékben hozzájárul a levegő javításához, csökkenti a tömegét, a mennyiségét ezeknek a részecskéknek. Tehát már történtek erre vonatkozó lépések, azonban ezek fokozatosan kerülnek majd bevezetésre. Az eszmecserék során pontosan itt beszéltünk ezekről a kérdésekről, hogy nézzük meg, hogy mit, mit tehetünk a már létező gépjármű flották esetében, és úgy döntöttünk a parlamenttel, hogy ezeket a gépjárműveket modernizálni kell, gondolok itt főleg a kamionokra, ugye ezek a dízelolajat használják, és jelentős mértékben csökkenteni kell a kibocsátást, különösen a, az a káros részecskék kibocsátását. És végül még egy utolsó elem. Itt egy új, új javaslat született, melynek célja az, hogy 2013-ra valóban csökkentsük csökkentsük a káros részecskék kibocsátását már az adott iparágakban. Tehát meg kell nézni az eddigi hatástanulmányokat, meg kell nézni, hogy az eddig intézkedéseknél milyen következményekkel járnak, milyen hatásuk van, és mert ezeket természetesen integrálnunk kell a munkánkba, valamint a, a tehát az ipari gépekre vonatkozóan ugyan, az ipari gépjárművekre ugyanez vonatkozik, tehát azt hiszem, hogy ezekkel a kiegészítésekkel járulhatok hozzá most a eszmecseréhez. Uh, Köszönöm szépen ezt a, az informatív előadást. Az Euró 5 és 6 szabályozása kapcsolatban rengeteg munkát végeztünk mi is. Tudjuk, hogy a két 2,5-ös méretű részecskével kapcsolatban már szabályozva van a dolog, és mivel, mond, ahogy mondtam, a jövő év az év tematikus éve, az a feladatunk, hogy a levegő tisztaságáért is tegyünk valamit. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, köszönöm, hogy eljött hozzánk a bizottság képviselője. Most közvetkezik a, hat, a 20-as napi rendi pont. A bizottsággal folytatott eszmecsere következik. Hansen urat még, e- úrnak még egyszer megköszönöm, hogy hajlandó volt és rugalmas volt, el tudott jönni hozzánk a szakbizottságba, és már is átadom neki a szőt. Tessék, uram! Thank you, Mr. Thank you very much, Mr. President. And... Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm szépen, hogy néhány bevezető megjegyzést tehetek a nemrégiben kiadott közleményünkkel kapcsolatban. és annak is nagyon örültem, hogy önök is rugalmasak voltak, és az én időbeosztásomhoz önök is tudtak igazodni, nem csak én a bizottságéhoz. Nos, hát a bizottság kiadott egy közleményt a vegyi anyagok kombinált hatásáról, a kémiai elegyek hatásáról, és amit most itt megtennék, az az, hogy összefoglalom, hogy mégis milyen két pillerre építettük ezt föl, és az általános lépéseket, amelyeket mi szükségesnek tartunk, egy picit bemutatom. Eredetileg egy tanulmányt rendeltünk meg, ugye a szokás szerint ezt kiszerveztük, tehát megrendeltük, a toxicitásról szólt ez a tanulmány, és Utána a tudományos bizottságaink felülvizsgálták ennek a eh, tanulmánynak a következtetéseit. Az egészségügyi főigazgatóságon belül működnek ugye ezek a szakbizottságok. A felülvizsgálat, tehát a kezeti jelentés felülvizsgálatának a következtetései alapján próbáltuk azt összeszedni, hogy most akkor tudományosan milyen ö, ismeretekkel rendelkezünk, hol vannak hiányosságok, és hol tudnánk, hogyan tudnánk cselekedni, hogy ezeket a hiányosságokat megszüntessük. A közlemény záró részében azonosítottuk is azt, hogy mire van szükség. Először is a tudásbeli hiányosságainkat szeretnénk megszüntetni, szeretnénk hogy legyen egy platform, ami az adatok kémiai monitoringját lehetővé teszi. Tehát ez azt jelenti, hogy a környezetben figyelemmel kísért, illetve emberi környezetben, természetes környezetben figyelemmel kísért vegyi anyagokról az információk a rendelkezésünkre állnak, és így tudni fogjuk azt, hogy pontosan milyen vegyi anyagok van, jelennek meg a környezetben, és ezeknek mely kombinációi jelennek meg a környezetben. Második lépés az, hogy általánosságban sokkal jobban kell értenünk a vegyi anyagok toxicitását, különösen ezt most a Horizon 2020 keretében lehet megvalósítani. Tehát itt egy tudásbázis megteremtéséről van szó, amelynek a felhasználásával olyan vegyszerek ügyeket is kezelni tudunk, amelyekről a jelenlegi jogszabályok keretei között nem gyűjtenek átfogó adatokat. Aztán van még két dolog, amelyek kapcsolódnak egymáshoz, és inkább a meglévő jogszabályi keretekhez, és ezután abba is hagyom. Az egyik dolog az, hogy üljünk le és vegyük végig a prioritást jelentő kémiai elegyeket, amelyekkel kapcsolatban vagy bizonyítékunk van, vagy információnk van, és nézzük meg, hogy milyen kockázata van ezeknek a keverékeknek, majd döntsük el, hogy milyen intézkedéseket, milyen jogszabályi kereteken belül lehetne alkalmazni, hogy az így beazonosított kockázattal eh, foglalkozzunk. És akkor még egy dolog, útmutatást lehetne készíteni annak érdekében, hogy lássuk, hogy milyen jogszabályozás foglalkozik már az elegyekkel, a keverékekkel, mert így ezeknek az értékelése, kiértékelése és vizsgálata következetesebb lehetne. Van egy csoport, amely ezt a munkát irányítja, úgymond, a különböző főigazgatóságokban dolgozó kollégák, akik a vegyi anyagokkal foglalkoznak, szerepelnek ebben, de hát vannak az érintett ügynökségek és hatóságok képviselői is azért itt, akik a vegyi, a kémiai értékelésben részt vesznek, tehát mondjuk egy keverék egyes elemeit értékelik, ehhez értenek. Azt hiszem a közleményt így röviden sikerült összefoglaltam, és nagyon kíváncsian várom az eszmecserét, remélem, hogy sikerül majd tényszerűen válaszolnom a kérdésekre, amelyeket a tisztelt képviselők feltesznek. Ja. Hansen? Köszönöm szépen, Hansen úr. Osze Veszlónak adom át először a szón. Köszönöm szépen, Hansen úr. Én is szorosan figyelemmel kísértem ezt a kérdést. Nem könnyű ebben a témában javaslatokat tenni, és természetes, hogy kellenek javaslatok. Én csak a előrehaladás sebessége miatt aggódom. Tudom, hogy az elővigyázatosság elvéről már vannak jogszabályok. Ez azt jelenti, hogy még akkor is intézkedéseket kell tennünk, hogyha nem is vagyunk száz százalékig biztosak abban, hogy kockázat létezik, ha legalább a gyanúja fennáll. Ezért az Északi Minisztertanács javaslatát szeretném most itt példáként megmutatni, amely szerint a ki a vegyi anyagokat különböző EU-s jogszabályok ugye már lefedik. A tanács azt javasolja, hogy a küszöbértékeket csökkentsük le, hiszen az a vegyi anyagok összes tartalma, összes mennyisége különböző jogszabályokban lép fel, ezért körülbelül 10%-kal le kellene csökkenteni minden elfogadható küszöbértékként megadott értéket mond, annak érdekében, hogy az összes fölhalmozódott dózis és kitettség ne ne legyen túlságosan magas. Nem szükséges új tanulmányokat készíteni, tehát ha ezt megtennénk, amit az északi tanács javasol, akkor tulajdonképpen már el is érnénk a célokat, sokkal magasabb szintű biztonságot érnénk el. E, kérdezném a bizottságot, hogy esetleg átgondolná-e ennek a tanácsnak a megfogadását. A másik pedig a jelenleg érvényes jogszabályok értelmében különböző vegyi anyagokról szóló jogszabályok értelmében figyelembe lehet-e venni az, a közös hatásmódú vegyi anyagok hatását. És hogyha ez lehetséges, a figyelembe kell venni, akkor van-e arra példa, hogy ezt valahol meg is tették? Van-e arra példa, van-e olyan tanulmány, amely bebizonyítja, hogy valóban vannak bizonyos vegyelők, amelyek közösen másképp hatnak, mint egyenként, és ez, ennek eredményeként aztán változtattak-e az értékeken? Elnék, köszönöm szépen, Korin Lepázs. Monsieur le Président, tehát elnök úr, először is én is üdvözlöm azt, amit azt, hogy a környezetvédelmi főigazgatóság felkarolta ezt a témát, ez rendkívül fontos, illetve szeretném biztosítani önt arról, hogy valóban támogatni kívánjuk önöket, hogy minél gyorsabban és minél jobban előre tudjunk lépni. Ha megnézem a közleményt, a 2012 májusi közleményt, akkor ezzel kapcsolatban van egy-két megjegyzésem, kérdésem. Először is azt olvashatjuk, hogy lesz egy munkacsoport, egy adhok munkacsoport a kompetens szolgáltatásokkal és hatóságokkal. Ez nagyon jó, hiszen horizontálisan együtt kell működni az ügynökségekkel. A kérdés az, hogy hogy itt más civil szervezeteket, vagy szociális ipari szervezeteket is bekívánnak-e vonni ebbe a munkába, és gondolják-e azt, hogy ez az adhok munkacsoport kapcsolatot fog majd tartani az Európai Parlamenttel, és beszámol arról, hogy mi is történik. Második kérdés. A bizottság kíván-e iránymutatást adni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne koherens módon értékelni a különböző jogszabályok hatásait, illetve hogyan kívánják ezeket a gyakorlatban érvényesíteni ezeket az iránymutatásokat, valamint, ahogyan a közleményben is olvashattuk, a jelenlegi jogszabályokat ugye nem váltják föl, és nincsenek új kötelezettségek sem a vállalkozások számára, de a legveszélyesebb keverékek értékelését lehetővé tennék ezek az iránymutatások. Ez az első kérdéscsoport, amivel foglalkozni kívántam. Aztán a másik kérdéskör maga a sürgősség, hiszen a hozzászólásának végén elmondta, hogy azonnal lépéseket kívánnak foganatosítani. Nos, nem tudom, hogy kicsit tudná konkrétabban fogalmazni, mi az, amit ilyen sürgősséggel meg kívánnak valósítani hiszen már így is nagyon sok információ a rendelkezésünkre, nagyon sok jogszabály, ami pedig a keverékek mérgező voltát illeti. Vannak olyanok, amelyek elég korlátozott számban vannak jelen, mégis mérgezőek, nem lehetne nagyon gyorsan konkrét lépéseket hozni ezen kevés számú termék vagy anyag esetében, pontosan azért, hogy csökkentsük a káros következményeket, illetve ezen anyagoknak való kitettséget és a közegészségügyre kifejtett káros hatásukat. Tehát nagyon fontosnak tartom még ezen kívül a, az értékelést, a közös munkát, de azt is, hogy konkrét fellépéseket foganatosítsunk, és így az állampolgárok lássák, hogy, hogy valóban konkrét eredményeket érünk el egy olyan témában, amely egyre inkább előtérbe kerül tagországainkban. Köszönöm szépen, Stüter úr. Thank you. I don't know, were you here? Köszönöm szépen. Nem tudom, 99-ben már itt volt ön is? Akkor talán eh, emlékszik az endokrin diszruptorokról szóló nyilatkozatra. Nem vagyok megelégedve, gondolom, hogy ön sincs megelégedve a, a helyzettel, és az ezzel kapcsolatos munkával. Én nagyon nagyot csalódnék, hogyha 13 évvel később még mindig itt tartanánk, illetve nagyon sajnálatos, hogy azóta sem történtek konkrét jogszabályalkotó intézkedések, konkrét lépések az endokrin disztruktúrokkal kapcsolatban. Most ezért aggódom, amikor a bizottság eljön, és ennyire biztos fellépéssel azt mondja el, hogy teljesen megbízható, alapos tudományos adatokra van szükségünk, mielőtt lépéseket tehetünk. Hát, ha megnézem a számítógépemen az egyik amerikai e-, egyetem erről szóló jelentését, ez nagyon jól megmagyarázza, hogyha az ökotoxicitási a hatást sokat vizsgáljuk, akkor nem feltétlenül elég az, hogy összeadjuk őket, és nem feltétlenül tudunk megbízható adatokat szerezni mindenről. Már is elértük azt a helyzetet ma, hogy Tisztában vagyunk a hatásokkal, annak ellenére, hogy nem tudjuk őket tudományosan bizonyítani. Hossza is azt mondta, hogy ha különböző vegyületek kombinációja mérgező, akkor egyszerűen az egyes megállapított értékeket csökkenteni kéne annak érde, amíg meg nem tudjuk bizonyítani, hogy nem károsak vegyületekbe, elegyekbe ezek az anyagokba. Tehát persze lehet a vegyanyagokat keverni, csak biztonsággal alacsonyabb értékeket kell megállapítani a jelenlétükre, mielőtt be nem bizonyítjuk azt, hogy ez a keverés mérgező lenne. Na most ezt nem akarom természetesen bírálni, amely, a, a, amit önök már eldöntöttek, amit ö, leírnak a, ö, a közleményben, csak azt nem szeretném, hogyha megint 13 év telne el, mielőtt egy ilyen közleménytől a konkrét jogszabályalkotásig eljutunk. Tehát ezt várom a bizottságtól, hogy konkrét lépéseket, konkrét javaslatokat tegyen. Nagyon sajnálatos, hogy a bizottság számára elkészített tanulmányt nem tanulmányozta a bizottság mélyrehatóbban, és én úgy gondolom, hogy az északi tanács javaslatait is valóban figyelembe kellene venni. Elnök, Szatuhászi Thank you, and thank you for the commission. Uh, köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak a választ. Egyetértek Westlund, kolléganővel, hogy itt is az elővigyázatosság elvét kellene követnünk. Az első kérdésem Gortinkamp professzor megjegyzéseire vonatkozik. Ő volt ennek a tanulmánynak a vezető szerzője, amit ugye a bizottság megrendelt. És a professzor úr azt mondja, hogy a közleményben egész egyszerűen nem veszik észre az elefántot a teremben, mert megvannak ezek a határértékek, de relatíve kevés vegyi anyag kapcsán vannak ilyen határértékek, amikor az anyagokat ugye külön-külön kezelik, és nem együtt veszik figyelembe. Tehát erről mi a véleményük? Ez az első kérdésem. A másik kérdésem pedig, hogy a különböző vegyi anyagok együttes ható, hatásáról mi a véleményük. Azt szeretném elmondani, hogy nekem úgy tűnik, hogy a bizottság világosabban fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a kombinált hatás felléphet, és ezek a vegyi anyagok együttesen független, újabb módokon hathatnak, mondjuk a vadon élő fajokra, az ökoszisztémákban, mint mondjuk a, az emberi egészségre nézve. Nem tudom, hogy miért fogalmaznak világosabban, amikor ezt a kockázatot elemzik a vadon élő fajok és ökoszisztémák esetén, mint amikor az emberi egészséget vizsgálják. Ez a második kérdésem. A harmadik kérdésem pedig a következő. Mm, beszéltek arról, hogy még több vizsgálódásra, kutatásra van szükség, ez rendben van. Azt is elmondták, hogy szeretnék koordinálni a különböző jogszabályokat, útmutatást készíteni, technikai szakmai útmutatást készíteni. Ezek úgynevezett puha intézkedések. De engem az érdekelne, hogy valóban úgy gondolják, hogy ezek a puha intézkedések elegendőek? Vagy nem lenne esetleg szükség arra, hogy megváltoztassuk a jelenlegi jogszabályokat? Vielen Dank. Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok, úgyhogy visszadom a szót a bizottságnak. Kérem, válaszoljon a feltett kérdésekre. Ja, schön dank. Um... Köszönöm szépen. Megpróbálom a kérdéseket csoportosítani. Hogyha először kezdhetném azzal, hogy először is megköszönöm a kérdéseket, nagyon örülök neki, hogy megvilágíthatom a közleményünket, és arra is kitérhetek, amely, azokra a dolgokra is kitérhetek, amelyeket a közleménybe az oldal számhatárai miatt nem tudtunk beleírni. Úgy gondolom, hogy az elővigyázatosság elve megmarad, ezt szándékozzuk továbbra is használni, hol az szükséges, illetve hol azt lehetséges használni majd e, egy kicsit később megpróbálom megmagyarázni, hogy miért gondoljuk azt, hogy a jelenleg e, helyzet nem engedi meg, hogy kategorikusan e, alkalmazzuk az elővigyázatosság elvét, hogy miért van arra szükség, hogy tovább kutassuk és további tapasztalatokat szerezzünk ebben a témában. De először hadd válaszoljam meg a könnyebb kérdéseket. A munka megszervezését illetően. az illetékes ügynökségeket és hatóságokat, valamint a bizottság illetékes szolgálatait összehívtuk egy ülésre, annak érdekében, hogy megtárgyaljuk a munkamenetet, és azt is, hogy, <clears throat> hogy, az, hogy az érdekeltek felé a munkavédelmisek, a civil szervezetek felé hogy tudjuk átláthatóvá tenni a munkánkat. Ez nem szerepel a közleményben, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez a téma nagyon részletes vitát kíván. Nem azért, mert nem szeretnénk átláthatóak lenni, hanem azért, mert maga a téma bonyolult, nagyon sok embert kell majd összehívnunk az asztal köré, mindenkivel szemben igazságosak szeretnénk lenni, úgyhogy tartunk majd egy ülést annak érdekében, hogy megvitassuk, hogy milyen eh, módon tudjuk legjobban megszervezni a munkát. De természetesen, ha kívánják, akkor rendszeres jelentést fogok küldeni arról, hogy ez a munka hogy halad, és természetesen eh, 2015-ben majd írásos jelentést is teszek mindenről. Tehát igen, nyitottak szeretnénk maradni, szeretnék bevonni az érdekelteket is, csak gyakorlati szinten ki kell dolgozni, hogy ez mind hogy menjen végbe. Most akkor vegyük a kicsit nehezebb kép, kérdéseket, megpróbálok ezekre is kielőgítő választ adni. Először is az északi tanács javaslatát véleményezném én is, és az elővigyázatosság kelvén. A Kortenkamp jelentésből is, és az azt támogató tudományos bizottsági véleményekből is nagyon világosan kitűnik, hogy nagyon kevés olyan jogszabály van, amely a véletlenszerű keverékekről szól. Vannak olyan jogszabályok, amelyek néhány nagyon specifikus elegyekről szólnak, amelyeket szándékosan alkottak, például növényvédőszerekről lehet itt szó, ezek a legismertebbek. De nagyon kevés jogszabály létezik, amely a véletlen elegyeket veszi célba. Vannak olyan keretek, vannak olyan elemek, amik esetleg megengednék ezt, de mm, nincsenek de, de ezek nem engednek meg olyan mértékű cselekvést, mint amelyet a jelentés megkövetelne. Tehát ö, nyomokban megvannak a jogszabályok, de nincsen olyan specifikus ö, elegyekről szóló jogszabály, amely ö, ennél konkrétabb intézkedésekre adhatna okot. Na most a tudományos véleményekről. <clears throat> Minden eh, velünk konzultáló tudós, Kortenkamp úrrat is ideértve, azt nyilatkozta, hogy egy sor elegy van, nagyon nagy számú elegynek van kitéve az ember is, és a természet is, de nagyon nagy valószínűséggel ezeknek az elegyeknek a nagy része nem, ak- nem ad okot semmiféle aggodalomra. Természetesen van egy sor olyan eset, és ezt a Kortenkamp jelentés is leírja, ahol valóban van ok az aggodalomra. Tehát tudjuk, hogy létezik ez a probléma, tudjuk, hogy az aggodalom jogos. De a jelenlegi tudományos eredmények, amelyeket a amelyeket a tudományos bizottságok is elénk tártak, azt mutatják, hogy nagyon nehéz konkrétan kezelni ezeket a kérdéseket. Nagyon nehéz konkrétan megállapítani, hogy pontosan mely elegyekről van szó, hiszen, ahogy már elmondtam, az elegyek legnagyobb részével nincsen semmi probléma. Tehát ezért szeretnénk részletesebb tudást szerezni, ezért szeretnénk tovább kutatni a témát, annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy milyen számú elegyről van szó, milyen elegyekről van szó, és csak ezután tudunk tovább lépni. Miután megítéltük, hogy tulajdonképpen milyen kiterjedésű, milyen volumenű is ez a probléma. Aztán az egyik kérdezőnő jogosan említette, hogy a Tudományos Bizottság is kijelentette, hogy az elegyek különbözőképpen viselkednek az ember, illetve a környezettel való kapcsolat során. És ezt is figyelembe kell vennünk a megközelítésünk során, hiszen előfordulhat, hogy a közös hatás, a kombinált hatás például a környezetben is problémát okozhat, annak ellenére, hogy esetleg az emberi egészségre nem okoznak kárt, és hogy a meghatározott határértékek alatt maradó kitettség nem jelent problémát. Tehát vannak olyan elemek itt, amelyeket alaposabban meg kell vizsgálnunk, amelyeket alaposabban meg kell értenünk munkacsoportunk segítségével. Ugyanakkor egyelőre még nagyon nehéz megbecsülnünk, hogy tulajdonképpen mekkora a probléma jelenleg. Ezért mondtuk azt, hogy ebben a helyzetben az endokrin diszruptoroktól szóló közleménnyel ellentétben nem csak egyszerűen azt fogjuk ajánlani, hogy kutassuk tovább a témát, és a tudományos hiányosságokat pótoljuk. Tehát nem akarom ezzel most értéktelenebben fényben feltüntetni a 99-es határozatokat, de minden esetre két fontos területen tovább fogunk lépni. Először is konkrét elegyeket fogunk megvizsgáltatni, kiindulásképpen azokat elsősorban, amelyeket camp professzor jelentése is elemez, illetve megemlít, és az ő jelentésüket használjuk fel arra, hogy valódi esettanulmányokat tudjunk végezni. És úgy hisszük, hogy ez a megközelítés alkalmas arra, hogy túllépjünk a bizonytalanság területén, és kicsit tisztábban lássunk. A elegyeknek kitettség ellenőrzése tulajdonképpen nem annyira, ezzel nem annyira a kockázat értékelés a baj, hiszen arra megvannak a megfelelő technikák, a kockázat kezelés viszont sokkal gyengébb. Mert a kockázatkezelés során kell kiválasztani azt, hogy az elegyek mely komponense vagy mely komponensei azok, amelyekkel kapcsolatban a kockázatmenedzsel és a kockázatkezelés aktívabb, tevékenyebb kell, hogy legyen. Ezért próbálunk meg esetről esetre tovább haladni, minél több tapasztalatot szerezni, és ez a tapasztalat lesz nagyon értékes. Jelenleg ez a tapasztalat nem létezik még, nem tudunk sehonnan ilyen tapasztalatot meríteni. Végül pedig az útmutatások. Szándékunk szerint nem az útmutatás lenne a legfontosabb fellépés. Különösen két területen szeretnénk kifejleszteni az útmutatásokat. Az EFSA a növényvédőszerekkel kapcsolatban készít el, növényvédőszerekkel kapcsolatban és nagyon specifikus esetekben készít el bizonyos útmutatásokat, a biocidekkel kapcsolatban pedig az Európai Vegyi, anyag Ügynökség próbál egy kicsit szélesebb körű útmutatásokat kidolgozni. Biztosítani kell azt, hogy ezek meglegyenek, és hogy úgy, ezek ugyanolyan koncepcióra épüljenek föl. A két útmutatást aztán majd bármely más olyan jogszabály ról szóló munkához föl tudjuk használni, ahol szükség van egy l kapcsolatos szabályozás megváltoztatására. Reméljük, hogy sikerül az ellenőrzéssel és a toxicitás monitorozásával kapcsolatos hiányosságokat felszámolni, de ezt a már ismert konkrét elegyek elemzésével tudjuk meg, megtenni, és ebből kiundulva tudjuk majd eldönteni, hogy milyen következő lépésekre van szükség. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. K. Slüternek adom meg akkor 60 percre a szót. No, but... Én mindig arról álmodok, hogy hozzászoktam, hozzászokom az európai politikához. Hát az beismerte, hogy többet kell tudnunk a vegyi anyagokról és a hatásukról. Hát biztos vagyok abban, hogy majd úgy távozik, és úgy beszél a Horizon 2020-ért felelős biztossal, hogy elmondja neki, hogy több kutatásra és több ismeretre van szükség a területen. És amikor ugye megszervezik a konferenciát, meghívják a résztvevőket, kérem, ne kövessék el ugyanazt a hibát, amelyet olyan gyakran elkövetnek nagyon sok dosszié kapcsán, hogy mondjuk 80, 90 vagy 95 százaléka a résztvevőknek az ágazati képviselőket teszi ki. A kisvállalkozások is fontosak, a kutatók és a civil társadalom mind egyharmad, egyharmad, egyharmad arányban kéne, hogy jelen legyenek, hogy kiegyensúlyozott legyen az eszmecsere. Jó magam is, tudják, hogy gondolom tudják, vagy tudhatják, hogy vegyész vagyok. Az iskolai tapasztalataim során ugye megéltem a kémiai kísérleteket, és a maradékanyagokat mindig bentöttük a mosogatóba. És egyszer azt tapasztaltuk, hogy egy igencsak irritáló füstfelhő szállt ki a mosogatóból, akkor megpróbáltuk együtt megérteni, hogy mi is történt itt a mosogatóban a tanárunkkal együtt, és kiderült, hogy egy enyhén szólva is toxikus vegyületet hoztunk létre azzal, hogy nem toxikus anyagokat öntöttünk együtt a mosogatóba. Akkor ezt nem tudtuk, de miután tanulmányoztuk a, a helyzetet, és megnéztük, hogy mi is történt ezeknek a vegyi anyagoknak a, az összekeverésének a hatására kiderült, hogy ugye akár véletlenül is elő lehet ilyet idézni. Tehát valaki teljesen ártalmatlan vegyszereket használ, káliumkarbonáttal próbálja takarítani a mosogatóját, vagy beleönt két különböző háztartási tisztítószert, és veszélyes vegyület lesz belőle. Hát ezt próbáljuk megelőzni. A kérdésem az az, hogy elég nehéz a biztonságos kitettségi szintet meghatározni még egy különálló vegyi anyag esetén is. Hát aztán a vegyi anyagok keveréke szempontjából meg még bonyolultabb ez, tehát mindenképpen szükségünk van az elővigyázatossági elvre, mert hát, hogyha megpróbálnánk minden alkalommal ilyen határértékeket meghatározni, azt hiszem, hogy az egész EU-s költségvetést erre költhetnénk, mert egyébként tényleg minden pénzt arra fogunk fordítani, hogyha nem, nem alkalmazunk ilyen elővigyázatossági elvet, hogy a költségvetés ezt tesz felemészti antworten? Ja. Köszönöm szépen, szeretne még hozzászólni, választ adni? Ha szabadna, akkor nagyon szeretnék reagálni, igen. A kiegyensúlyozott megközelítés. Természetesen csak egyet tudok ezzel érteni, erre van szükség, és ez az a megközelítés, amit a bizottság általában véve az utóbbi időben alkalmazni szokott, amikor a szakértői csoportokat összeállítja, biztosítja a kiegyensúlyozott összetételt. Természetesen szükség van minden érdekelt csoport bevonására, minden érdekelt csoportból hívnunk kell képviselőket. Ezt támogatjuk. Ennek az mechanizmusa lesz majd nehéz, ezt kell először is ö, kitalálnunk. Na most a háztartási balesetekkel kapcsolatban van egy fellépés, amely éppen most folyik, mégpedig a címkézés és csomagolási rendelet keretében harmonizálni kívánjuk azokat az információkat, amelyeket a nemzeti mérgezéssel foglalkozó központokba jelentenek be ide jelentik be a háztartási baleseteket, amennyiben valamiféle egészségügyi problémát okoznak a vegyi anyagok, akár, akár rosszulétet, akár mást. Tehát ez a címkézésről szóló rendeletben van benne, illetve ez a rendelet határozza meg azt, hogy az egyfajta információkat a tagállamok hogy cseréljék ki egymás között. És hogyha ezt elintézzük, és hogyha a tagállamok elkezdik cserélni ezeket az információkat, akkor tudni fogjuk majd, hogy a rendelet értelmében hogy kell erre reagálni, és hogy szükség van-e még szélesebb megközelítésre ebben a témában. A biztonságos szintekkel kapcsolatban én persze tudom, hogy mire gondol. Egy dolgot nem szabad ma elfelejtenünk, azt, hogy a REACH meghatároz minden egyes vegyi anyaggal kapcsolatban biztonságos eh, határértékeket, de hát eh, az európai piacokon eh, rengeteg mennyiségű anyag mozog, és ezeket a mértékeket az ECO honlapján nyilvánosságra is hozták. Ez legalábbis egy kiinduló pont. Hogyha ezeket tudjuk, akkor azután tudjuk majd eldönteni a, a Kortenkamp jelentésben meghatározott technikák alkalmazásával azt, hogy a kémiai elegyek közös hatása, halmozott hatása mi lehet. Tehát lehetséges, hogy egy kicsit lassabban reagálunk, mint az kívánatos lenne, de én úgy gondolom, hogy amit már eleve eldöntöttünk, ez a bizonyos esetről esetre haladó tanulmány remélhetőleg nagyon sok tapasztalatot fog gyűjteni, és lehetőséget ad majd nekünk arra, hogy ezen tovább dolgozzunk, hogy a tudásunkat erre építsük tovább, és az egyes vegyanyagokról szóló tudásunkat áthelyezhessük majd a keverékekre is. Elnék, köszönöm szépen, én köszönöm hogy eljött. Köszönöm, hogy eszmecserét tartott a kollégákkal. Akkor ezzel be is fejezzük a mai napi rendek tárgyalását. Holnap 10 órakor Edmund Stoiber jelentésével folytatjuk majd a munkát. A bürokratizálásról szóló jelentése. Nagyon érdekes délelőttünk lesz majd, nagyon érdekes eszmecserét fogunk tartani majd holnap is. Mindenkinek kellemes estét kívánok, az ülés tehát holnap 10 órakor ugyanebben a teremben folytatódik. Köszönöm.